Buonasera, ringrazio i presenti. Jó napot kívánok! Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Sajnálom, hogyha hogy nem mindenki jött el, egyesek úgy dönthettek, hogy a karácsony fontosabb számukra, de javaslom, hogy kezdjük el szokás szerint emlékeztetném önöket, hogy filmre veszik, és az interneten is sugározzák az ülést. Szokás szerint megkapták december 14-i ülés jegyzőkönyvét. Vannak, van megjegyzés, ha nincsen, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadjuk. A kettes napi rendi pont az elnök közleményei. A 70-es cikkről lesz a szabályzat 70. cikkéről. November 22-én volt erről szó, december 6-án az árnyék jelentéstevők találkoztak, december 13-án a bizottsági elnökök konferenciája keretében ezután az ülés után úgy döntöttek, hogy ezt a mai napirendre nem veszik fel, Ettől független, hogyha Godardo úr szeretne beszámolni ezekről az ülésekről nekünk, akkor gyorsan ezt megteheti. Kérem öné a szó. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Volt még egy ülésem ezen kívül az árnyék jelentéstevőkkel is, és ezen az ülésen különböző lehetőségeket vizsgáltunk meg azt illetően, hogy az egész parlament, hogy a parlament hogy tudna egységesen felszólalni, egy hangon felszólalni az elnökök konferencia döntéseivel szemben adott esetben hogyha valamit a plenárison kellene megvitatni. Vagy hogyha ezeket a hatásköröket megváltoztatnánk, meg kellene változtatni. Elmentem a bizottsági elnökök ülésére is, és ott bemutattam a jelentést. Ugyanennek a testületnek a korábbi ülésén is részt vettem egyébként, és a bemutatóm után a bizottsági elnökök kaptak szót, Csevkoszki úr például, aki önt helyettesítette, elnök úr, az Alkotmányügyi Bizottság nevében tehát. És egyhangúan kivétel nélkül, akik felszólaltak, azt jelezték, hogy rendkívül nehéz lenne, hogyha ezeket a mandátumokat nagyobb számban a plenáris ülés elé vinnénk, és ott kellene leellenőrizni ezeket a mandátumokat, illetve ezeknek a ö, megújítását. Tehát az volt az egyhangú javaslat, hogy a, az EFKO-ban az AFKO-ban megtaláljuk a módját annak, hogy lehetővé tegyük a plenárisnak, hogy véleményezze ezt, de oly módon, hogy ez ne legyen egy standard, ne váljon standard gyakorlattá. Tehát a, a plenáris az egy ilyen sürgőségi esetben léphetne fel, vagy egy ilyen biztonsági korlát lenne, hogyha ö, egyes csoportok, frakciók úgy éreznek, hogy valamelyik mandátumot felül kell vizsgálni. Úgyhogy ö, azt javasoltam, hogy a karácsonyi szünet után térjünk vissza erre a jelentésre, és akkor ismét beszámolok önöknek a kialakult helyzetről, tartsunk egy nyitott vitát, és akkor, akkor állapítsunk meg határidőt a jelentéssel kapcsolatban, nem ma. A egyetlen új fejlemény, hogy elmentem a bizottsági elnökök konferenciájára, és számos frakció elnök és bizottsági elnök ott jelen volt, de különösen a bizottsági elnökök hangsúlyozták, hogy most nagyon-nagyon sok a munkájuk, és mindenki azt mondta, hogy legyünk óvatosak, hogy rendszeresítsük azt, hogy plenáris elé visszük a mandátumok megvitatását. Köszönöm. Guerrero, Kér még valaki szót? Úgy látom, hogy nem. Akkor Guerrero úr, tehát javasolta, hogy hogyan folytassuk, akkor ne nyissuk most újra ez, meg ezt a vitát, a mandátumok megvitatásának kérdését a plenáris előtt, ez az eljárást ásná alá. Tehát akkor a feltételek maradnak azok, amelyek mellett az ülésen döntöttek. Ezután, az ülés után lesz egy közös ülés az ECOM-mal, ugyan ebben a teremben. És ott együttesen megvitatjuk az Európai Parlamentnek az a három képviselője, amely ezeken a tárgyalásokon részt vett, jelen lesz ezen az ülésen. Brock úr és a liberálisok elnöke, valamint a mi bizottságunk képviselője. Azt hiszem, hogy 6.30-kor lesz ez. Egy másik ülés pedig január 9-én egy rendkívüli ülés lesz, ahol ugyanez a kérdés kerül terítékre. Barozó urat is meghívjuk erre, valamint az Európai Tanács elnökét, és meghallgatjuk majd a bejelentéseiket. Tehát tájékoztatom önöket, hogy a január 9-ét, ezt a dátumot már kijelöltük, de december 15-én találkoztak a koordinátorok, és megállapodtak ezekben. A saját kezdeményezésű ö, jelentésekben is megállapodtak, a címekben egy kis változtatás történt, alkotmányossági problémák, az Európai Unió kormányai közötti különbségek következtében. Ezt még nem jeleztük az előadónak, de ez, erre hamarosan sor fog kerülni és említették azt is, hogy egy saját, újabb saját kezdeményezésű jelentés iránt merült fel igény Lamaszur úr jelezte, az Európai Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények közötti kapcsolatról szólna ez az új intézmény, illetve jelentés. Lamaszúr úr lesz a koordinátor, illetve bocsánat, a jelentéstevő magától értetődően, és van egy saját véleményhez fűzött jelentés a jobb jogszabályalkotással kapcsolatban. Még nem neveztük meg a jelentést, tehát Gerera úr, ön nem figyel. Ki lesz a jelentéstevő? ön már tudja? nem tudja még. Rendben, semmi gond, akkor majd később megtudjuk. Gerere úr kért szót. Valószínűleg Régner asszony lesz. És akkor mondhatjuk, hogy Regner asszony, ez, ez már döntés már megszületett? Jó, hát akkor nincs, úgy látom, kifogás. Itt vannak a következő jegyző, ülések jegyzőkönyvi, szeptember 28, október 5, október 10, 11, október 24 és november 11. Mindegyik 2011-es, ezek a rendelkezésükre állnak. A szokásos eljárás szerint, ha nincsen kifogás, akkor úgy veszem, hogy ezeket elfogadtuk, és következik a négyes napi rendi pont, ami már tartalmi, kérdéseket feszeget. Amint tudják, a tanács hozott néhány döntést, elég gyors döntést. Nem lesznek tartalmi változások a kormányzás módját illetően, de a tagok közül 17 és a további kilenc közül hét utólag csatlakozott a 17-hez, a kilenc közül az újabb hét is aláírja a kérdéses megállapodást, amely tulajdonképpen egy közös döntés, egy közös megállapodás, mely szerint kötelező érvényű szabályok lépnek érvényre a költségvetésekkel kapcsolatban. ennek a kormány közi megállapodásnak az alapján megpróbálnak maximális számú kapcsolatot teremteni a parlamenttel, a bizottsággal és a bírósággal, az Európai Bírósággal. A maga a szerződés nem változik, és az Európai Parlament részese lesz a folyamatnak. A képviselőink részt vettek a tárgyalásokon a kormányok képviselői mellett. Kik ezek? Ezek, erről már beszéltünk, most pedig az önök véleményére vagyok kíváncsi, hiszen fontos kérdésekről van szó. Itt van egyrészt az Egyesült Királyság és a többi tagállam közötti kapcsolat, az Európai Unió és az Eurózóna közötti kapcsolat, az Európai Unió tagállamai, az egyességben résztvevő, de euróval nem rendelkező tagállamok helyzete és hogy ezt az új nemzetközi szerződést hogyan tudjuk összhangba hozni a közösségi jogszabályal milyen szerepet játszik ebben az egész folyamatban az Európai Parlament, és szimbolikus értéke is van a részvételünknek, az korábbi ülésen is szóba került, hogy a nemzeti parlamenteknek kell ratifikálniuk a ratifikálniuk kell a szerződéseket, nekünk nincs ilyen ratifikálási jobb, jogkörünk, a, rész, a kidolgozási szakaszban veszünk részt. Ez azért nem ugyanaz. Úgyhogy ezen el kell kezdenünk gondolkodni, és jeleznünk kell, hogy mi mit szeretnénk elérni, milyen eredményeket szeretnénk látni, melyik az illetékes bizottság ez ügyben, és ahogy korábban is mondtam már, a tartalmat a gazdasági bizottságban fogják vizsgálni, mert gazdasági vetülete is van a témának de a kontextus alapvetően intézményi jellegű, ami pedig a mi hatáskörünk. Úgyhogy ennyiben hagyom, és kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Rakowski úr, csak néhány bevezető megjegyzést, mert meg kell várni a képviselőket, hogy a vitáról többet halljunk, de olvastam a Nemzetközi Egyezmény tervezetét, és úgy látom, hogy ha a közösségi módszert meg szeretnénk menteni, akkor a legnagyobb részét végre kell hajtani annak, amiben az Európai tanácsülésen megegyeztek, mégpedig másodlagos jogszabályalkotás révén meg kell erősíteni az együttműködést, és egy karcsú szerződést kell megalkotni, és a többi intézkedés pedig másodlagos jogalkotás keretében megvalósítani. A jelenlegi tervezetben szerepelnek olyan dolgok, amelyeket szerintem máshogy is meg lehetne oldani, mégpedig másodlagos jogalkotás keretében, úgyhogy nem nagyon tetszik nekem, hogy ennyire vaskos ez a szerződés. Másodszor pedig vannak olyan rendelkezések, amelyek elég homályosak, és persze az, az ördög a részletekben rejtőzik, tehát ami az egyeztetést illeti itt pontosabban kell foglalkozni, különösen amikor az Európai Bizottság szerepéről van szó, és amikor az Európai Parlamentet magát ö, említik. Úgyhogy amikor erről a tervezetről vitázunk, mindenképpen lebegjen a szemünk előtt, hogy ö, bizonyos dolgoknak valóban ebben a nemzetközi egyezményben kell szerepelniük, vagy pedig máshogy is megoldhatjuk, és az egy- intézmények közötti együttműködés túl homályos. Azt hiszem, hogy a legfontosabb vita azzal lesz kapcsolatos, hogy ki fog részt venni, ki fogja aláírni ezt, és az eurozónában nem tag, de EU tag államok, mikor csatlakoznak az eurozónához, stb. Tehát még számos nyitott kérdés van. Végül még azt fűzném hozzá, hogy a koordinátorok ülésén az egyik legfontosabb kérdés, amelyet minden koordinátor, minden frankció részéről felemlített, hogy ennek a bizottságnak, az e-bizottság által elért előrehaladást mindenképpen meg kell védeni, hiszen amikor valami fontos történik ebben a házban, mindig fennáll a hajlam, hogy ilyen munkacsoportot, olyan stratégiai csoportot, amolyan munkacsoportot hozzanak létre, és hogyha komolyan vesszük ennek a bizottságnak a nevét, akkor legyünk szikla szilárdak a tekintetben, hogy a döntés hozatala mi hatáskörünkbe maradjon. Amint korábban elmondtam, annak érdekében, hogy a részletekről is tudjunk beszélni. E, először célszerű lenne meghallgatni a képviselőinket, akik talán alaposabban meg tudják vitatni a tervezettel kapcsolatban lefolytatott vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. személyes véleményemet szeretném most elmondani, de ez támaszkodik arra az álláspontra, amelyet a saját frakció néhány hónapja képvisel. Tehát a frakció részének egy véleményét tükrözi. Valószínűleg nem szükséges, vagy nem lett volna szükséges hogy a kormányközi szerződés, az államközi szerződés tartalmát megvitassuk, hiszen pillanatnyilag elég mechanizmus van, hogy elérjük a megállapodással, amit szeretnénk. Ismert az a tény, hogy a tanács elnökségének eredeti álláspontja gyorsabb eljárásra támaszkodott, és egyértelműbb eljárásra támaszkodott, amely az Európai Unió jelenlegi joganyagával nem áll ellentétben. A 12-es számú jegyzőkönyvben látjuk ezeket. Túl sok a deficit eljárás ebben, és arról is szól, hogy a túlzott hiány kezelése hogyan történjen. De döntöttek az állam és kormányfők, hogy ezt a megállapodást megkössék és alkalmazzák. Tehát a szerződést. Megállapodás a neve, tehát nem szerződés, tehát nem treaty, de nem annyira más, hiszen szimbolikus jelentősége van a tartalmát tekintve. Amennyiben alkalmazzák is, a frakcióm alapvetően azt a véleményt képviseli, hogy bizonyos feltételeket kell betartani. Először is, hogy lehessen a szerződésekkel összeegyeztetni azt. Nem csak arra kell utalni, hogy legyen összeegyeztethető a megalapodás a szerződésekkel, hanem legyen olyan is. És az is álljon benne, hogy az Európai Unió joga primer jog, amennyiben eh, jogi konfliktusra kerül sor. Igazából eh, ugyanez a tartalma, de máshogy fejezik ki a megállapodásban. Hiszen tudjuk, hogy az ördög részletekben rejlik. Tehát, hogyha van egy olyan orientáció, hogy ez eh, egybevág az európai joganyaggal, akkor rendben van. Ha nem, akkor konfliktusok vannak. Tehát ez volt az első megjegyzésem, az összeegyeztethetőség. A második megjegyzésem. Az Európai Unió jogalkotása. A parlament társ jogalkotó szerepében megmarad. És pedig szemben a nemzeti jogalkotással, melynek során a nemzeti intézmények és kapják a főszerepet, és az Európai Parlamentet kihagyják. A harmadik elem tartalom. A, az Európai Parlament frakcióinak elégedetnek kellene lenniük. Abban a tekintetben, hogy az orientáció, a költségvetési fegyelem irányába mutat, ez bizonyos fiskális kötelezettségeket és szankciókat jelent. A szankciókat akkor lehet kiszabni az országokra, hogyha a fiskális stabilitás szabályait nem tartják be. Ezen kívül a tagok azt is kívánhatnák maguknak, hogy más tartalmi pontok legyenek itt bent, mint például a foglalkoztatás helyzete, a gazdasági növekedés, és így tovább. Tehát itt utalhatnának a szociális modellre. Például, hogyha költségvetési megszorításokról, vagy lehetséges megszorításokról van szó. Megszorítások lehetnek a deficit tekintetében, és ennek mindig van szociális komponense is. A parlament pedig mindig kifejezetten jelezte, akár az euró kötvények tekintetében, vagy a, az Európai Központi Bank tekintetében, amelynek a kompetenciája azért több, mint az infláció elkerülése. Olyan célokért is felelős, mint a foglalkoztatás stabilitása, a növekedés, és ilyen kritériumokat is fel kellene vennünk. A következő pont, amely aggasztónak tűnik számomra. Itt az Európai Parlament szerepéről van szó. Eredetileg, és itt az alkotmányos intézményi nehézségekkel kapcsolatban nincsenek olyan előírások, amelyeknek szüksége lenne a parlament hozzájárulásához. Hát nincs olyan szükséglet, hogy szavazzunk. De az Európai Parlament képviselői, akik részt vesznek a folyamatban, és akiket a tagállamok plusz a bizottság, plusz a tanács nevez ki, politikailag a parlamentnek eh, részt kell vennie a megállapodás kidolgozásában, tehát politikailag részt kell vennie. Hiszen a jogi továbbfejlődés számára nincs több hely. Ami a parlamentről a tervezetben áll, itt két dolgot szeretnék megemlíteni, és eh, ezzel be is fejezem. Az első a gazdasági kormányzás. Itt arra utalnak, hogy a nemzeti parlamentek illetékes bizottságai, amelyek a stabilitással foglalkoznak, a gazdasággal foglalkoznak, rendszeresen jöjjenek össze. Hogy a megállapodást figyelemmel kísérjék, és ezt pedig most úgy kell megtenniük, értelemszerűen, hogy közösen szorosan együttműködnek. Close Association az Európai Parlamenttel. Ez ismét két problémát jelent. Az a benyomásom támad, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel összehasonlítva lejjebb van a hierarchiában. Tehát részt vehet egy ülésen, de semmi több. Másodszorban pedig itt a parlament szerepéről van szó, hiszen a parlament potenciálja csökken. A gazdasági kormányzásban ez a szerződésekben már benne van. Itt van egy terület, ahol az Európai Parlament teljes kompetenciával rendelkezik. Még valami, az eurócsúcs, amelyen részt vesznek az állam és kormányfők a tagállamokból. Azokból a tagállamokból, akik aláírták a megállapodást. Plusz a tanács elnöke, plusz a bizottság elnöke. Ez azt jelenti, hogy a központi bankot is meghívják. Igazán a parlamentre nem is gondolnak. És úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy a bizottságban és az egész parlamentben kialakíthatunk egy egységes álláspontot, hogy a parlament legalább részvevőként meghívást kapjon ezekre az ülésekre. Köszönöm. Duff kollégának adom át a szót. Elnök úr, jó napot kívánok! Úgy gondolom, hogy egy tágabb vita mellett szükségünk van a dolgok tisztázására is. A januárban a plenárison egy tervezetet mutatunk be, amely a parlament formális álláspontját tükrözi. Hiszen pillanatnyilag itt eh, egy akciócsoport foglalkozik most az új szerződés szövegével. És mandátum hiányában nyilvánvalóan pontosan tisztáznunk kell, hogy mi az Európai Parlament álláspontja ebben a tekintetben. Másodszorban a liberális frakció mélyen bánja a dolgok fordulatát. Hogy milyen fordulatot vettek a dolgok az Európai Tanácson. Hogy a brit kormány saját klasszikus politikáját ismét követi. Tehát, hogy nem akar az EU ügyeivel törődni. És mindig tárgyalásokat részesít előnyben, ahelyett, hogy a brit belpolitikai problémákra keresne megoldást. És az európai projektet eléggé sanda szemmel figyelik. Nem szabad alábecsülni a britek történelmi hagyományait sem, és ennek a kihatásai azok is lehetnek, hogy a britek megvétózzák a szerződést. A 27 tagállamnak kell megszavaznia itt az Európai Unió alkotmányos stabilitását. És pedig ebbe lehetséges kockázatok is beletartoznak, amelyek az integritást fenyegetik, az európai jogot, és politikai kockázatokat is felelhetünk az Európai Unió kohéziójával kapcsolatban. De nem értek egyet a kollégáimmal, akik azon a véleményen vannak, hogy kormányközi szerződés elkerülhetetlen. A brit döntés fényében szerintem lehetséges sikeresnek lennünk abban, hogy megtegyük, amit meg kell tenni. Hogy biztosítsuk a fiskális fegyelmet a másodlagos jogalkotás segítségével. Néhány primer törvény is szükséges. Úgy vélem, hogy az a döntés, hogy így jussunk előbbre helyes. Bánom én is, ugyanúgy, mint Gerero úr, hogy itt csak a pénzügyi fegyelemről kötött paktumról van szó. Nem, a, nem egy esetleges fiskális unióról szól ez a megállapodás, amely kifejezi a szolidaritást az államok és a polgárok között. Tehát mindenképpen stabilizálni kell az eurót. Nem hiszem, hogy az eddigi megoldás túl messze menne. Hogy újra létrehozza a piacokba és a demokráciába vetett hitet. Szükséges, de nem elégséges lépés előre. A szerződésnek nagyon óvatosnak kell lennie, és csak kiegészítő jellegűnek a Lisszaboni szerződéshez. És nem állhat azzal ellentmondásban. A szerződés megkönnyíti a fegyelmet, és megkönnyíti azon intézkedések végrehajtását, amelyekről a Lisszaboni szerződés rendelkezik. Tehát nekik mindenképpen elsőbségük van. A kormányközi ügyjel szemben de van néhány jó dolog, amely a pragmatikus megközelítésből vezethető le. A leglényegesebb az, hogy a szerződés kormányközi szerződés. És így megkerülheti az egyhangúság merev követelményét. Ez azt jelenti, hogy hatályba léphet, mielőtt az összes 27 tagállam ratifikálta volna. Szerintem ez egy olyan következmény, amelyet mindenképpen levonhatunk, amikor megfelelő időben előre haladunk. És módosítjuk a Lisszaboni szerződést. Ez olyan precedenst teremtene, amely, amelyet ostobaság lenne figyelmen kívül hagyni. Itt ennek a dolognak az első tervezetét nem tartom mindig eh, konzisztensnek a hatos csomaggal, amely most hatályban van. Úgy gondolom, hogy a bizottság funkciói nagyon szigorú ellenőrzést igényelnek. A bizottság csak is akkor lesz képes lépni, hogyha a tagállamok támogatását is bírja egy gentleman's agreement alapján. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki úriemberként viselkedik, és együttműködő. Van néhány téma, melyek során a bizottság korlátozottnak tartja majd saját hatalmát a kormányközi megközelítés alapján van valami ebben a tervezetben, amit én nem értek. Anélkül, hogy meg ne kérdezném a szerzőket. Itt a bíróság szerepe. Érdekes, hiszen a 273-as cikket citálják itt, és ezt még nem tették korábban. És a bíróság interpretálja majd új mandátumát. Ez pedig az, hogy egy tagállam egy másik tagállam ellen keresetet nyújt be. Nagyon érdekes itt a szerződések szövege. Hiszen itt a bíróság inkább, mint valami szövetségi legfelső bíróság működne. Egyetérte Gerrero úrral abban, hogy a nemzeti parlamentekről szóló cikk túl messze megy, és rossz irányba. Nyilvánvalóan beleütközik a 121-es cikk 5-ös bekezdésébe, amelyben az Európai Parlament szerepéről van szó. A gazdasági és monetáris unió ellenőrzésében. Végezetül vannak még egyéb témák is, és ezeket ma este beszélhetjük meg, amikor eljönnek a kollégáink. De sajnálom, hogy itt a központi bank mandátumában nem történt módosítás. Hogy lényegesebb legyen a szerepe a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás politika területén. Hiszen ez a fáradozások az igazi fiskális uniót érintik, és mindenképpen szükséges ez. Tehát nagyon kemény munka vár ránk, hogy figyelemmel kísérjük ezt az ügyet, amelyet nagyon gyorsan tető alá akarnak hozni. De igenis úgy gondolom, hogyha hozunk egy állásfoglalást a januári plenárison, akkor az eh, ennek a folyamatnak szükségszerű része lesz. Köszönöm. Sua ultima idea pratica, che forse è l'unico modo. Köszönöm szépen. Akkor most nézzük a gyakorlati lehetőségeket. Hát véleményem szerint is egy plenáris állásfoglalás az egyetlen lehetőség, de hallgassuk meg Gárgáni úr véleményét. Köszönöm szépen. Végighallgatva azt, amit Guerrero kolléga mondott, én is szeretnék reagálni erre a kérdésre. A saját véleményemet tudom csak elmondani, ami természetesen nem terjed ki minden részletre. Az imént, a tegnapi napon is és a mai napon is nagyon sok munkám volt, és különböző üléseken kellett részt vennem, és ezért nem tudtam koncentrálni, de nagyon örülök annak, hogy lesz majd ez a január 9 ülés. És akkor január 9-én tényleg lesz már lehetőségünk arra, hogy egy kicsit részletesebben is megtárgyaljuk a témákat. Tehát összességében most már tényleg évvége van, nem tudtunk minden részletet jól megismerni, de ott lesz a január 9-i ülés, ami politikailag és intézményi szempontból is nagyon fontos. Mindegyen úgy véljük, hogy egy valóban közösségi Európát kell megteremtenünk, és nekünk tényleg hát ez a veszőparipánk itt a parlamentben, a közösségi megoldásokat szeretnénk mindig előnyben részesíteni. Ezen dolgozunk itt már évek óta, szeretnénk ezt az eljárást is egy kicsit felgyorsítani, hogy minden egy kicsit kormány európaibbá válhassék itt az unión belül. Most um, azt láttuk az elmúlt um, hónapokban, hogy leginkább a francia-német duó irányítja itt Európát, tehát jó lenne, hogyha az Európai Unió valóban újra teljesen európaivá válhatna. Az a szöveg, ami itt előttünk van, szintén hozzájárulhat ehhez, de azt azért meg kell néznünk, hogy az egyensúly helyzeteket hogyan tudjuk fenntartani. Azt tudjuk, hogy nagyon sok esetben az Egyesült Királyság mindenből kihúzza magát, és sajnos ezzel meg is osztják Európát. Sok tekintetben az Egyesült Királyság nem kíván integrálódni, ezt már több esetben is láttuk. Ami Franciaországot illeti, Franciaország pedig sokszor csak bólogatott ahhoz, hogy az Egyesült Királyság ehhez szigetelődjék itt az Európai Unión belül. Úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy mindez ne hozza nehéz helyzetbe itt az Európai Parlamentet. A parlament egyre fontosabb szerepet játszik az európai intézmények között, és reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos kihívásoknak meg is tudunk majd felelni. Meg kell néznünk az intézményközi megállapodásokat, és azt, hogy az imént említett francia-német tengelyen hogyan tudunk túllépni. Természetesen tudjuk, hogy Franciaország és Németország méreténél fogva milyen fontos tagjai az Európai Uniónak, de hát az Európai Unió azért több tagot is számlál, és nem csak a francia-német tengelyt kell figyelembe venni. Még egyszer elnézést kérek, az imént már elmondtam, hogy csak felületesen tudtam átfutni ezt a jelentést, úgyhogy igazán mélyreható véleményt még nem tudok elmondani, majd a következő ülésre jobban felkészülök, talán úgy tűnik, hogy felületesebbek voltak a megjegyzései mint a kollégákéi, ezért elnézést kérek. Csak azt szerettem volna mindenképpen elmondani, hogy a lehető legszélesebb körű Európát kell építenünk, és hogy az eurozóna országaira sem szabad korlátoznunk semmilyen európai politikát. Azt tudjuk, hogy a döntés megszületett, hogy a szerződés változtatására nem kerül sor. Most tehát ebben a kontextusban kell dolgoznunk. Ami a jövőt illeti, a gazdasági szempontból lesznek még további problémáink, a költségvetés sem tökéletes, és tudjuk, hogy mégis minden szerződésnél lehetne jobb szerződést csinálni. Most látjuk a válságban, hogy a Maastrichti szerződés sem működik eh, tökéletesen, de hát azért a szabályok mindig is megvoltak, hogy mit lehet, mit nem lehet. Úgyhogy eh, arra kell odafigyelnünk, hogy amikor valamilyen szabályon változtatunk, akkor visszalépés ezért ne történjen. A közös európai pénz számára pedig az a legfontosabb, hogy garantálni tudjuk ennek a fizetőeszköznek a stabilitását, és hogy ez eh, világszinten megfelelően elfogadott eh, pénz legyen. Az, hogy most az euró problémáját az intézményi problémák előtt vagy után kell megoldani, azért ebben a tekintetben figyelembe kell venni, hogy bár gazdasági válság van, de nem minden Európai Uniós tagállam tagja az európai, az eurózónának is. Tehát Alapvetően mindig az európai megoldásokra kell törekednünk, a minél szélesebb körű európai megoldásokra kell törekednünk. Ma délelőtt a Júri Szakbizottságban voltam, és ott elég nagy meglepetés ért. A bírák munkájáról beszéltünk a Júriban, hogy mondjuk hogyan működnek eh, a bírák, hogyan működnek a bíróságok az Európai Unióban, és egy felmérés azt mutatta, hogy eh, a bírák 12%-a nem rendelkezik szinte semmilyen ismerettel az európai jog tekintetében. Ezt csak azért mondom el, mert azért alapvetően itt az intézmény eljárásokat mégiscsak az európai jog határozza meg? Éppen ezért úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk valódi Európát teremteni, hogyha a kérdésekre európai megoldásokat találunk. A gazdasági válság természetesen nem kedvez semmilyen nehéz helyzet megoldásának, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon komoly aggájaim vannak, hogy nehogy visszalépés történjen, majd január 8-án újra hozzá fogok szólni. Thank you. Um... The draft agreement uh, begins in Bronsz úr, parancsoljon! Az első bekezdésben azt olvassuk, hogy a résztvevő felek 17 plusz 6 azzal a kötelezettséggel bírnak, hogy gazdasági politikájukat az Európai Unióhoz igazolják. Hát én naívan azt gondolom, hogy a tagállamoknak, illetve aláíró feleknek már megvannak a jogaik és kötelezettségeik, mint tagállamok. A 121-es cikket elolvastam, gondolom sok mindenkit meglep, hogy nem tudom kívülről a szerződést, és fel kellett lapoznom a szöveget. A 121-es cikkben ugyanis azt láttam, hogy minden tagállamnak valóban úgy kell a gazdasági politikáját igazítania, hogy ez az Európai Uniós aggályokat eloszlassa, és az uniós követelményeknek megfeleljen. Itt nem csak költségvetési harmonizációról van szó. A második bekezdésben azt látom, hogy az Euró zóna országainak és a többi tagállamnak is úgy kell fellépnie, hogy az Európai Unió alapvető pénzügyi követelményeinek megfelel, vonatkozik ez ugye mind a 26 tagállamra, 27-re még nem, de azért ne felejtjük el, hogy ez egyfajta megegyezés, és nem pedig szerződés. Cameron úr ellenvetése egyébként mindannyiunk által ismert. A tizedik bekezdésben azt látjuk, hogy az Európai Bizottság amikor a megegyezés alapján megvizsgálja a pénzügyi megállapodást, akkor a 121, 126 és 136. cikkeket kell figyelembe vennie a szerződéstől. Most szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a cikkeknek az alapján a bizottságnak van elég jogköre arra, hogy egy ilyen, hát hogy mondjam, magájellegű megállapodást 17 vagy 23 tagállam között betartasson, hiszen itt nem hivatalos szerződésről van szó. A 136. cikk egyébként azt mondja ki, hogy csak az eurozónás országokra vonatkozik ez a cikk. A 11. cikkben azt látjuk, hogy a szerződés 4.3-asának kell megfelelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. De most megint mondom, hogy itt bizonyos tagállamok közötti magán megállapodásról van szó, nem pedig hivatalos szerződésről. Aztán a 24. cikkben pedig azt látjuk, hogy a résztvevő felek, amennyiben úgy találják, hogy egy másik részt, részes fél, aláíró fél nem felel meg a 3.2-nek, akkor az Európai Bírósághoz fordulhat. Csak hogy az Európai Bíróság rendelkezhet egy olyan esetben, amikor bizonyos tagállamok magájellegű megállapodásáról van szó, és szankcionálhat az Európai Bíróság ilyen magánmegállapodásokat. Hát nem tudom, hogy aki ezt a megállapodást nem tartja be, az valóban törvénysértőnek minősül, és az Európai Bíróság elé citálható. Lamászor úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Én is a személyes véleményemet fogom most elmondani. Engem is egy kicsit bánt itt sok minden, mint ahogy a kollégák is elmondták. A jelentéstevő nincsen itt az ülésen, hát ez szerintem is egy kicsit zavaró tényező. Személy szerint én örülök ennek a nagyon fontos politikai megegyezésnek, ami megszületett a november 9-i tanácsülésen. Ugyanakkor ennek a jogi értelmezése miatt egy kicsit aggódom. A kínai filozófiában, a taoizmusban van egy olyan megegyezés, természetesen nem diplomáciai értelemben vett megegyezés, hanem filozófiai megállapodás, amit úgy hívnak, hogy kicsi, kicsiny megállapodás a tökéletes ürességről. Na, pont itt vagyunk mi is, a tökéletes ürességről szóló kicsiny megállapodásnál. Én aztán ebben a szövegben az égvilágon semmi jogi jelleget nem bírok felfedezni. Itt vannak mondjuk aláíró felek, akik mindenféle ígéreteket tesznek, és elkötelezik magukat, hogy majd tesznek valamit. Nem tesznek semmit, csak elkötelezik magukat, hogy majd tesznek valamit. A Lisszaboni szerződésben egyébként szerepel a megerősített együttműködés, mint olyan. De most akkor szükségünk van egy külön szerződésre, ami kimondja, hogy a már meglévő szerződést fogjuk alkalmazni. Vagy pedig, hogyha arról van szó, hogy valaki elkötelezi magát arra, hogy új típusú fegyelmet fog megvalósítani a saját alkotmányában, akkor ezt egy külön megegyezésben kell megtenni de tulajdonképpen erről csak akkor érdemes beszélni, hogyha majd az alkotmányokat már módosították. Úgyhogy itt tulajdonképpen egy elkötelezettségről van szó, egy ígéretről van szó, szankcióról itt egyáltalán nincs is szó. Hogyha egy tagállam elfogadja a szerződést, ratifikálja a szerződést, de nem, vála, nem változtatja meg semmilyen módon az alkotmányát, akkor nem történik semmilyen szankció. Hát én ezt nem nevezném jognak. Aláírunk valamit, amit aztán elnevezünk szerződésnek, ami csak egy ígéret, és ráadásul még szankciók sem kötődnek hozzá. Az aláíró országoknak megvan a lehetőségük arra, hogy jogvita esetén a bírósághoz forduljanak. A 173-as cikk ezt egyébként előírja, tehát ez már amúgy is lehetséges de itt se nagyon látjuk, hogy milyen szankciókra van lehetőség. Tegyük fel, hogy van egy tagállam, most csak a hasamrőtök is azt mondom, hogy mondjuk Németország. Úgy dönt, hogy egy másik eurozónás országot szeretne az Európai Bíróság elé citálni, azért, mert ez a B tagállam nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amiket támasztottunk, tehát ezeket nem vitte be az alkotmányába. Akkor mit tesz a bíróság? Azt mondja, hogy meg kell változtatni ennek a tagállamnak a költségvetését, tehát a bíróság akkor annulálja a költségvetést, és új költségvetést készített, vagy akkor mi történik? Mert hogyha nincsen semmilyen konkrét szankció, akkor nem nagyon értem, hogy mire jó ez az egész. Aztán itt beszélünk a parlamenti bizottságokról. Számomra ez is egy kicsit furcsa, mert a szerződés kimondja, hogy a parlament ebben illetékes, a bizottság ebben illetékes, a tagállamok meg amaban illetékesek, de hogy melyik parlamenti szakbizottság illetékes, azt szerintem nem nagyon lehet meghatározni egy ilyen szövegben, mert azt a parlament dönti el. Vannak olyan megfogalmazások is ebben a szövegben, hogy majd együtt fogunk dolgozni a bizottsággal, de hát nem lehet ilyet mondani, hogy majd együtt dolgozunk a bizottságát. A bizottságnak van kedve, akkor együtt dolgozik velünk, ha nincs, akkor nincs. Aztán beszélünk az euró csúcsról, de hát ez már létezik, ezt nyugodtan le lehet írni bármilyen szerződésbe, csak ezért mondjuk ne hozunk létre külön szerződést, mert már ez is eddig is működött. Az egyetlen valódi újítás a szövegben, és ezt már itt elmondta egy kollégám, az az a lehetőség, hogy a szöveg hatályba lép, amikor az eurozóna tagjainak több mint a fele azt elfogadta. Hát ez itt az európai konstrukcióban egy elég furcsa újítás. Ez talán egy olyan szellemet hoz majd be ide Európába, amelyet lehetne alkalmazni a rendes szerződéseknél is. A Lisszaboni szerződés az utolsó olyan szerződés, amelyet egyhangúsággal sikerült ratifikálni, ilyen többé nem lesz, hogyha mondjuk 28-an leszünk, vagy többen. Úgyhogy ez egy érdekes újítás, de hát egyelőre csak erre a szerződésre alkalmazható ez. Azért azt hozzátenném, hogy mi történne, hogyha mondjuk kilenc eurozónás ország miután ratifikálta ezt a szerződést, abba a helyzetbe kerülne, hogy mondjuk három vagy négy közülük, köztük nagy országok, nem voltak képesek arra, hogy a megfelelő alkotmánymódosítást véghez vigyék, vagyis az alkotmánymódosítás kudarcba fullad, akkor mi történik? A többi aláíró félel nekik azért meg kell tenniük a változtatásokat, vagy akkor nekik sem. Úgyhogy a problémám konkrétan ezzel a szöveggel az, hogy nem nagyon értem, hogy ez milyen pluszt hoz. A jogi értelmezése ennek a szerződésnek eléggé üres, nagyon sok mindent látok benne, ami valószínűleg kontraproduktív lesz. De hát minden esetre Nyilvánosan meg lehetne vitatni ezt a kérdést, mondjuk itt a parlament berkein belül. Ez tulajdonképpen egy nemzetközi szerződés, egy kormányközi szerződés. Az Európai Parlamentnek ezt így nem kell ratifikálni, bár ugye néhány kollégá felkérést kapott arra, hogy vegyen részt azoknak a szerveknek a munkájában, amelyek kidolgozták ezt a szerződést de hát azért egy parlamenti plenáris vitát megérdemelne ez a szerződés a nemzeti parlamenteknél is, illetve itt az Európai Parlamentben is, sőt, csinálhatnánk egy közösen megszervezett ülést is a nemzeti parlamentek és az EP között. Az mondjuk mindenképpen elfogadhatatlan, hogy a felállított munkacsoportok végezzék el ezt a munkát. És lenne még egy megjegyzésem, vagy hát inkább azt mondanám, hogy még egy kérdésem, mert számomra nagyon sok kérdést felvet ez a szöveg. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kapcsolat van az eredeti politikai kezdeményezés között, ugyanis, ha jól értettem, akkor az akkor a múlt héten az elnökök értékezete úgy döntött, hogy februárban azt a kezdeményezést kellene elindítanunk, amit ugye a Lisszaboni szerződés már lehetővé tesz, szóval azt a kezdeményezést kellene elindítanunk, hogy legyen egy új európai szerződés, tehát e között a lehetőség között, illetve a november 9-i megegyezés, december 9-i megegyezés közötti párhuzamokat is meg kell vizsgálnunk. annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések és ellentmondások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lemeszúr úr, mint mindig, nagyon értékes hozzászólást hallhattunk öntől, nagyon átgondolt és elgondolkodtató hozzászólást köszönjük. Andrew úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy egyáltalán nem volt EU szerződés módosítás. Ugye tíz nappal ezelőtt abban egyeztek meg, hogy nem lesz ilyen módosítás. Egyelőre az egyhangúságon alapul ez az EU, és nem volt meg az egyhangú döntés emellett, úgyhogy nekünk is ehhez kell tartani magunkat. Volt ugye kormányközi támogatás, volt kormányközi megegyezés, és lesz is még. Hát az, hogy kormányközi, meg államközi, azt mi is tudjuk, hogy mit jelent, és azt se felejtsük el, hogy itt nem mindenkinek a pénzéről van szó, csak egyesek pénzéről. Ugyanis véleményem szerint az eurónak csak akkor van jövője, hogyha tulajdonképpen egy országba tömörülnek azok, akik ezt a pénzt használják. Mi itt az Európai Parlament tagjai vagyunk, európai képviselők vagyunk, úgyhogy ebben a kormányközi vitában valójában a döntéseket a nemzeti parlamentek fogják meghozni. Úgyhogy nekünk nem is kellene itt ebben nagyon beleavatkoznunk és döntéshozatalra törekednünk, mert ez nem a mi feladatunk. Az Európai Bíróság pedig azért van itt, hogy védje az európai szerződéseket, és nem az a feladata, hogy néhány ország által összekovácsolt egyezményeket védelmezzen. A kérdéseim azok, hogy az európai intézmények, és különösen a bíróság miért lesz majd felhasználható arra, hogy ilyen nem egész EU-s szerződésekkel foglalkozzon. Hogyan fogunk itt a parlamentben mi eljárni ebben az új helyzetben, és hogy a mi véleményünket hogyan kell majd figyelembe venni. Megkérdezték mind a 27 tagállamot, hogy mi a véleménye erről az újonnan előállt helyzetről. Volt valami felmérés arról, hogy ez a megegyezés az adófizetőknek mennyi pénzébe fog kerülni, és ha nem, akkor miért nem? Hát most nem tudom, hogy felolvassak-e minden kérdést, mert aztán majd a következő ülésen, a következő szakbizottságban megint csak ugyanezeket fel kell tennem, de hát mindegy, azért elmondtam. Köszönöm szépen. Egnyú úr, most uh, Ranger úr jön. Köszönöm szépen. Először is szeretnék néhány dolgot megmagyarázni. Először is azt, hogy nem voltam ott azon a közösen megszervezett ülésen, amit az Econnal szerveztünk, mert a nemzeti delegációmban és a frakciómban kellett beszámolnom a legutóbbi fejleményekről, Tehát az ekonülésen ugye a részvételem nem biztosított, mert más elfoglaltságaim vannak, úgyhogy azt szeretném elmondani, hogy a parlament szolgálatai az ECON tagjait egyébként máshogy kezelték, mint az afkós tagokat. Ez csak egy protokoláris kérdés, talán nem is annyira fontos, de azért szeretném elmondani, hogy a helyek kiosztásában úgy kellett volna eljárni, hogy 50-50 százalék, 50-50. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy megkülönböztették az afkósokat az ekonosoktól, és az afkós kollégákat nem ugyanúgy ültették le a teremben, mint a másik szakbizottságos kollégáit. Ennek szerintem az is oka, hogy itt olyan jogi dokumentumokról van szó, amelyek nem egyértelműek. Amikor a közgazdászok csinálják a szerződéseket, akkor akkor közgazdasági dokumentumok születnek, nem pedig valós jogi szerződések. Tehát amit a közgazdászok kidolgoznak, mint szerződés, ez nem egy jogi dokumentum, az egy gazdasági szöveg. És szerintem itt a méltóság és az egymás iránti tisztelet azt kívánná, hogy az ekonos és afkós kollégákat tényleg egymás mellé helyezzük, és ne úgy, hogy az ekonos kollégák ülnek elől, és valahol a háttérben foglalnak helyet az afkósok. Hát most ezek után, a szimbolikus megjegyzések után szeretném elmondani, hogy számomra is nagyon aggasztó ez a megállapodás. Ez ugye egy soft law megállapodás, ez nem hard law. Egyáltalán nem is értem, hogy ezt hogyan lehet majd végrehajtatni. Ezeket a szabályokat, amiket itt lefektettek, hogyan lehet majd a valóságban megvalósítani? Hogyan lehet majd ezeket betartatni? Itt ugye kereskedelmi jogról van szó, nem is tudom, hogy hogy nevezném ezt a megállapodást informális megállapodásnak, vagy paktumnak bizonyos tagállamok között, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kereskedelmi ágazatra, körökre. Számomra ez tényleg nagyon homályos, ez jogilag nem is kötelező, érvényű. Én legalábbis így tudnám elemezni ezt a tervezetet. Bizonyára több kolléga jobban érti azt, hogy mi ennek a dokumentumnak a célkitűzése, mint én, és nekünk is majd több időnk lesz megismerni ezt a szöveget, úgyhogy majd a következő ülésen jobb lehetőségünk lesz érdemben vitázni. De két nagyon komoly aggályról azért már most is szeretnék beszámolni. Az első aggály a szankciók természete és palettája. Nagyon sok mindent hallottunk már a szankciókról. Hónapokon és hónapokon keresztül Hiába tárgyaltunk, nem terült ki, hogy konkrétan milyen szankciókat irányoznak elő. Hogyha rendes eljárásról lenne szó, akkor természetesen mindenki tudja, hogy semmi újítást nem lehet hozni a szankciók területén. De viszont, hogyha új típusú és új természetű szankciókat kívánnak alkalmazni, akkor azt jó lenne előre tudni. Még akkor is, hogyha egyetértünk a 17 eurozónás és valószínűleg 26 tagállam bevonásával, mint ahogy azt Andrew Duff nagyon jól elmondta, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen lehetőség is, az egyetlen út arra, hogy előrelépés történjen, akkor is vannak olyan dolgok, amelyekkel én nem értek egyet, amelyeket már hónapok óta tárgyalnak a szankciókkal kapcsolatban, hogy mi történjen, hogyha valamelyik tagállam ellen jogsértési eljárást indítanak el. úgyhogy nekem nagyon komoly aggájaim vannak. Jó lenne, hogyha pontosan tudnánk, hogy mi történik a szankciókkal. Hogyha régi szankciókról van szó, akkor ezeket ismerjük, nem lesz itt semmilyen probléma, de hogyha új jellegű szankciókról van szó, akkor ezeket nem ismerjük, úgyhogy ezekről mégiscsak többet kellene tudnunk. És ami szintén aggaszt, bár az euroszkeptikusokkal, akik előttem felszólaltak, nem feltétlenül értek egyet, de akkor is nagyon sok mindent komolyan aggaszt, többek között a bíróság szerepe. A bíróságot persze jó aktívan és proaktívan bevonni, mint egyfajta föderális legfelsőbb bíróságot, de azért van itt két dolog, ami kockázatos lehet. Az egyik az, hogy természetesen az Európai Bíróságnak az a feladata, hogy a szerződéseket betartassa, mert hogyha ez nem így történik, akkor a morális felsőbbségét és autoritását egyszerűen elveszíti a bíróság. És van még egy aggályom. Az egyik az, hogy a politika és az igazságszolgáltatás összefonódhat, és itt káros interferenciák keletkezhetnek. Ugyanis az igazságszolgáltatás politikai függetlensége és semlegessége sérülhet. Minden normális esetben a politikai kérdéseket ki kell zárni egy bíróság munkájából. És most itt ezzel a kitétellel nekem az a problémám, hogy itt megtörténhet az, hogy politikai befolyás keletkezik egy, ha fogalmazhatok így, alkotmányos bíróság berkein belül. Ezt a két megjegyzést szerettem volna mindenképpen elmondani. Az első, hogy a szankcióknak, szankcióknak milyen lesz a természete, és ezek milyen palettán mozognak. A második aggályom a bíróság szerepe, mert a bíróságnak a szerződésekért kellene felelnie, és politika semlegesnek kellene lennie. Köszönöm szépen, Rangel úr. Most eh, Hefner úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, be kell, hogy valljam, hogy örültem annak, hogy egyáltalán eredményes volt a csúcs. Nem voltam mindig biztos benne, hogy ez lesz a vége. Azt is üdvözlöm, hogy eh, van egy akaratnyilvánítás is a tagállamok részéről, hogy a jövőben intenzívebben foglalkoznak a stabilitással. Azonban egyidejűleg katasztrófának is tartom az eredményt az Európai Unió számára, hiszen itt a csúcs szereplői azon vannak, hogy ezt az uniót felrobbantsák, hogy a közösségi módszert megszüntessék és a közös Európát veszélyeztessék. Úgy gondolom, hogy fő feladatunk abból áll majd, hogy ismét összehozzuk ezt az Európát, és demokratikus úton tovább építsük. Hiszen a jelenlegi szerződés ezt valahogy nem teszi lehetővé. Ha jól tudom, és amennyire el tudtam olvasni a megállapodást, sokkal több kérdést hagy nyitva, mint amennyit megválaszol. Annyiról már volt szó, hogy igazából nem szeretném megismételni az előttem szólókat, de itt ütközés van a jelenlegi joggal. Tehát itt párhuzamosan nem kongruens módon szabályoznak dolgokat. Felmerül a kérdés, hogy melyik a primer jog, vagy kikeresetem, hogy melyik az elsődleges jog? Hogyha kikeresetném, akkor tudom, hogy hogy választanék. De tudom, hogy ez nem felelne meg a szerződésnek. Van egy olyan megfogalmazás, amely felkelti azt a képzetet, hogy a jelenlegi EU-s szerződésnek van elsősége. De ha ez így lenne, akkor nem kellett volna benne hagyni a szövegben, hiszen itt az a képzetünk támad, hogy ez nem így van. Rengeteg egyéb kérdésem van még. Az egyik ilyen például az, hogy mi a helyzet az új szervekkel. Tehát itt van az Euró csúcs, a Euro Summit. Ez mi? Ha a tagállamoknak csak egy része írja ezt alá és ratifikálja, ez lesz, hiszen az egész akkor már hatályba lép, hogyha kilenc ország ratifikálta. Tehát hogyan, mit kezdjünk egy ilyen szervvel? Hiszen a szerződésben az van, hogy aki kinyilatkozó, hogy aláírja, akkor a szerv része lesz. Egy másik kérdés az Európai Unió intézményeinek bevonása a folyamatokba. Egy ilyen mellékszerződéssel, vagy ilyen magánszerződéssel egyszerűen ki lehet az intézményeket vonni a folyamatban? Milyen jogalapon? Egy másik kérdés az, hogy a nemzeti szabályokat felül kell vizsgálni. Tehát most tényleg az van, hogy minden állam a szomszédját vizsgálja, vagy egy másik államot vizsgál? Megítéli, és feljelenti az Európai Bíróságon? Vagy nem lenne esetleg észszerűbb egy közös felülvizsgálati szerv, amelyet a bizottság javasol? Hogy velünk itt hogy bánnak? És osztom számos kollégám kritikus hozzáállását. Mi itt alkotmányos kérdésekért vagyunk felelősek az Európai Parlamentben. Erre a feladatra választottak meg a választópolgárok, az ő akaratukat képviseljük, azonban meg kell állapítanunk, hogy alapvető alkotmányos kérdéseket rajtunk kívül intéznek el. Ez igazából nem a Lisszaboni szerződés alapgondolata, elve és tartalma. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés a szerződéseket tovább fejlesztette, és az európai jogot is. Számunkra az lesz a lényeges, hogy a meglévő szerződésekhez, intézményekhez, jogokhoz hogyan viszonyul majd az új megállapodás. Nekünk az lesz a lényeges, hogy mindent az elsődleges jogban szabályozzunk, tehát mi is vonatkozik ez az enhanced cooperation, mit lehet közösségi joggal szabályozni, amelyek jelenleg most ilyen külső szerződésekben kerülnek szabályzásra. Hosszú távon pedig látom ezt a mentalitást, amely Európát szétrobbanthatja. És ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Vissza kell hoznunk a közös architektúrát, a továbbfejlesztett közös szerkezetet, amely most pillanatnyilag kívülre került, és ott szabályozzák. Európa hosszú távon legyen ismét egy ház, amely a jog talajára épül, és nem egy agglomerációra, ahogy ezt így a városok esetében látjuk, hiszen egy ilyen agglomerációban a politikai cselekvés korlátozott. Tehát akkor mindenféle település formákat találtak ki, de igazából a közös Európának nem ez az alapgondolata. Szerintem nagyon fontos az, hogy ma meghallgassuk azt is, hogy azok, akik legalábbis egy darabig bekerülnek a megbeszélésekbe, úgy értelmezzék szerepüket, hogy tisztázniuk kell, hogy a parlament mit tehet ebben a dologban, mi a szerepe. Köszönöm. Most az utolsó felszólaló, Szájer úr. Thank you. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy felszólalhatok, és a többi kolléga is agájának adott hangot, hogy nagyon kevés időnk volt, hogy tanulmányozzuk ezt a dokumentum tervezetet. Ez pedig azt jelenti, hogy nem igazán ülhetünk itt a döntésen hosszú ideig. Egyetértek azokkal, akik a fő célokat említették. A fő cél az, hogy mentsük meg Európát a válságtól, hogy megtaláljuk az utakat, megtaláljuk az eszközöket, amelyek az Európai Uniót, az eurót egyben tartják. Garantálnunk kell, hogy Európa megfelelő módon működjön, és túlhalad a válságon. Ebben mindenképpen meg kell állapodnunk, és az Európai Unió intézményeinek potenciálját megtartani, növelni kell. Azonban először azt mondanám, hogy ez a megállapodás, hogy több kolléga is említette, és más eszközök, amelyek a rendelkezésünkre állnak ebben a folyamatban, ellentmondásban állnak. Szóba került a hatos csomag, sok nagyon fontos eleme tartalmazott ez, amelyek gyakorlati megoldásra vezethettek. Hogy most az egész kérdést a szerződés megváltoztatásának a fényében lássam, emlékezzetek arra, hogy az a célunk, hogy megmentsük az eurót és az Európai Uniót. De ez az az opció, amelyet a miniszterelnökök és államelnökök választottak. Alkotmányos szempontból szerintem nagyon kétes megoldást választottak, hiszen ez több problémát szül, és nem válaszol a kérdésekre. Az egyik a szerződés formája. Jó, hogy találtak egy formát, de nem vagyok elégedett ezzel a formával. Azzal kezdem, hogy itt az európai közös intézményeket kihagyják. És az Európai Parlamentet is kihagyják a folyamatból. Ez egy olyan dolog, amely minnyájunkat aggaszt. Hiszen ennek a szerződésnek a formája alapvetően kihagyja az európai intézményeket. Nem tudjuk, hogy meddig mehetünk el ebbe az irányba hiszen az Európai Unióban voltak problémák, válságok, ezeket megoldották, precedensek is vannak. Például elképzelhető az Európai Unió feloszlatása is. Hogyha belegondolunk ebbe a kormányközi szerződésbe, akkor itt a tagállamok szuverenitása illetve az Európai Unió bizonyos tagállamainak a szuverenitása jobban sérül, mint az eredeti szerződésben, hiszen ott vannak alkotmányos utak, vannak eljárások. És nem csak a szerződés érdekében, hanem a nemzeti hagyományok, alkotmányok érdekében is. A legtöbb országban vannak külön eljárások arra, hogy hogy lehet megváltoztatni jelenlegi jogi helyzetet van, ahol népszavazás is van. De most egy kicsit hazafelé mutat a kezem. Ez a parlament néhány hónapja a magyar alkotmányt kritizálta, amelyet kilenc hónap alatt készítettek el. És hogyha egy szerződés a tagállamok szuverenitását csökkenti, és három-négy hónap alatt elkészül, nem megfelelő vitával, akkor igazából a parlament szempontjából ebben nem kellene belemenni, hiszen nem lehet kettős mércét alkalmazni. A magyar alkotmány annyit kritizálták ebben a parlamentben, és igazából ebben az alkotmányban benne van, hogy nem lehet a államadóság bizonyos mértékét túllépni. Ez a parlament nagyon erős hangon kritizálta azt, hogy szankcionálható, keményen szankcionálható az, ha túllépik a költségvetési határt. Most akkor hogy fogjuk összehangolni ezeket a szankciókat a nemzeti gyakorlatban, hiszen hogyha egy ország bevezette ezt az eszközt, amelyet több ország is követhetné, és ezt az országot ez a parlament ilyen mértékben kritizálta, akkor én azt mondom, hogy ez a parlament áramszünetet kapott az agyában, hogy ezt csinálta. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha ítélkezünk. To the, uh, to the subject, uh, um, subject matter as a core. Akkor most tovább szeretnék menni. Ebben az esetben Nincsen hagyomány, hogy hogyan bánjunk a nemzeti parlamentekben ezzel a dologgal. Tehát mondjuk négy hónapnyi vita van, és Magyarországot is kritizálták azért, mert a miniszterelnök kijelentette, hogy szeretne ebben az ügyben a nemzeti parlamentjével konzultálni. Ez nem elfogadható. Ne, nem azt mondom, hogy népszavazás legyen mondjuk az én hazámban erről, de legalább a nemzeti parlament vitassa meg. A nemzeti parlament keze meg van kötve, és a nemzeti parlamenten mégis tárgyalni kell, és szerintem nem lehet ezt eh, egy éjszaka alatt elfogadni. Néhány hét is kevés a dolog tártanulmányozásához. Na most egy reménnyel szeretném befejezni. Remélem, hogy kijuthatunk ebből, javíthatunk a helyzeten, remélem, hogy alkotmányos megoldást találunk. A mi szakbizottság barátságunk nagyon lényeges ebben a tekintetben. Nagyon szorosan együtt kell működnünk az Ekon bizottsággal, egyetértek kollégáimmal, hogy mi adjuk a formát, és ők adják a tartalmat. Mi az alkotmányos formáért, az alkotmányos eljárások formájáért vagyunk felelősek, hogy ezek összhangban álljanak az európai joganyaggal. És ők megírják bele, hogy hogyan óhajtják elérni a célokat. Én a kollégáknak sok sikert kívánok ehhez a dologhoz, de mindenképpen őrizzük meg a hidegvérünket a dolog alatt. Köszönöm. Rendben, akkor most több mint egy órát, egy óra, húsz percet vitáztunk ezen. De még sok-sok óráig vitázhatnánk erről a dologról. Nagyon sok anyagot hordtunk össze, nagyon sok véleményt hallottunk, kritikát hallottunk, azonban pozitív megjegyzéseket is. Most el kell gondolkoznunk, hogy mi legyen a karácsony szünet alatt lesz időnk. Ma este pedig az Ekon Bizottság képviselőivel találkozunk, utána pedig megint elgondolkozunk, hogyha meghallgattuk őket. Most akkor áttérek a következő napirendi pontra, és természetesen erről majd még később beszélhetünk. Na most a következő pont, ez pedig az Európai Parlament elérési szabályzatának 87A és 88-as cikkének módosítása. A szerződés jelentősen megváltoztatta a komitológiai rendszert, és jelenleg a Lisszaboni szerződésben a 291 cikk jogalkotási delegációt tesz lehetővé a kormányok számára a Lisszaboni szerződésben. Nem beszélhetünk törvényről. A törvényt a parlament és a miniszterek tanácsa ö, hozza, de a, egy jogi aktust ö, adhatnak át a bizottságnak, amely egyéb eljárások felé vezethet. A 292-es cikket meg kell vitatni a parlamentnek, amelynek joga van módosítani azt. Azzal, hogy kérje a bizottságot, hogy egy új jogalkotási szabályjal álljon elő, vagy pedig vonja vissza ezt a hatáskört, amelyet eredetileg a bizottságnak delegáltak. A a Lisszaboni szerződés 292-es cikke rendelkezik arról, hogy a bizottság kiadhat úgynevezett végrehajtó, végrehajtási aktusokat, amelyek lehetnek általános jellegűek, és ezeket kiadhatják anélkül, hogy megvárnák azt, hogy a tagállamok azt közvetlenül átvegyék a saját jogszabályaikba. A Lisszaboni szerződés olyan rendszert hozott létre, amely fenntartja a parlamenteknek azt a lehetőségét, hogy kommentálják a végrehajtási aktusokat és a jogi rendelkezéseket is. De ahhoz, hogy az eljárás sebességét biztosítani lehessen, érdemes megvizsgálni ennek a delegált hatáskörnek a kérdését. Egy egyszerű módszert javaslunk, ez pedig a 87-es és 88-as cikk módosítása, egy új 88A, illetve 87A cikk bevétele. A 88-as cikk az általános rendelkezésekkel foglalkozik, a 88-as A. A társbizottsági vagy az együttesülésekkel lefolytatott eljárásra Ez alapvető aktusokra vonatkozik, hogyha az 5A cikk továbbra is alkalmazandó. Tehát a delegált aktusokról van szó. Itt a parlamenti bizottságok elnöke kommunikál az illetékes bizottsággal, amely kijelöl egy jelentéstevőt, amely el, aki elkészít egy jelentést, és ebben javaslatot tesz ezekre az említett módosításokra. Vagy pedig, hogy vonják vissza ezt. Az is egy lehetőség, hogy elfogadhatónak tartjuk ezt a delegált megoldást, és egyszerűen lerövidítjük az eljárást, tehát a, a delegált aktust a bizottság közli, és akkor onnan indul az óra, hogy belehessen kifogásokat nyújtani, aztán az illetékes bizottság csak hagyja kifutni az időt, hogyha megfelelő számára a javaslat, vagy pedig úgy dönt, hogy nem ö, kíván ö, ellenvetéssel élni. Ez a tipikus eljárás. lényeg, hogy garancia legyen arra, hogy a parlament ne veszítse le lehetőségét, hogy kifejtse a véleményét adott esetben. Például, ha egy jelentős tevő kiad egy jelentést, amely a plenásra kerül, itt nincs probléma, de hogyha az illetékes bizottság csak hagyja kifutni az időt, a határidőt, anélkül, hogy bármilyen döntést hozna, akkor a parlament dönthet úgy, hogy ezt napirendre veszi, hogyha valamely politikai frakció, vagy pedig 40 képviselő kéri azt. Ilyen módon a parlament továbbra is a végső döntő bírája marad ennek a delegált aktusnak. Hogyha a bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ezt a delegált aktust mindenféle ellenvetés nélkül a szakbizottság, akkor ugyanígy a politikai frakciók, vagy ugyanennyi számú képviselő ellenvetése esetén ellenvetéssel élhet, de a határidő rövidül. Ugyanezt a megközelítést használjuk a többi delegált aktus esetében is. Itt a végrehajtás esetén van ö, egy átmeneti időszak. Itt ez. Ö, itt vannak tehát olyan jogi aktusok, amelyeket az új ö, rendelet ö, elfogadása E, előtt, amire akkor van lehetőség. Ezt az időszakot fel lehetne használni, hogy még a régi rendszer szerinti eljárás alatt lévő aktusokra alkalmazzák. Ami a többit illeti, ez párhuzamos szabályok lesznek a delegált aktusokra vonatkozóan. Vannak olyan helyek, ahol a saját szabályaink 50-51. cikke alkalmazandó. És a bizottságok együtt dolgoznak, például a közös bizottságok. Már módosítottuk azt a szabályzatot, mely szerint a parlament dönthet, hogy a végrehajtási jogszabályok további felvizsgáltat igényelnek, ez a 88 és 88A cikk lesz. Úgy döntöttünk, hogy a korábbi módosítás, a szabályzataink korábbi módosítás esetében a parlament elnöke dönt, a további eljárásokról, hogyha az 51-es cikk értelmében a diszkréciós döntést egy bizottságnak kell kiutalni, vagy pedig nem. Figyelembe véve természetesen a különböző egyéb bizottságok felelősségi köreit. hogyha ö, vita van, akkor az elnöknek és a külön, két különböző bizottság alelnökeinek egyet kell értenie, és aztán a parlament dönt. Ugyanez a megközelítés, hogyha az 50-es cikket alkalmazzák, ebben az esetben azonban a témát meg lehet osztani a delegált aktus és a végrehajtási aktus között. Tehát minden esetben különböző bizottsághoz kerül, amelyek külön végzik a munkájukat. különböző eljárás alkalmazásával, illetve külön eljárás alkalmazásával. Nagyon bonyolult ez a kérdés, ezt tudom. Úgyhogy jó lenne, hogyha nagyon konkrétan fogalmaznánk, és ezeket a különböző szempontokat végleg tényleg rendbe tennénk, hogy a helyzet urai maradhatnánk, és a lehető leggyorsabban tovább léphetnénk, és a felülvizsgálatot a lehető leggyorsabban az illetékes bizottság elé utalhatnánk, és lehetővé tennénk a vitát a parlament a plenáris ülésen, hogyha erre szükség van, most pedig várom a hozzászólásaikat. Uh, uh, um, Elnök úr, nagyon kedvesen kijavítottam a delegált és a végrehajtási aktusok problémáját, és hogy a parlament uh, és hogy milyen problémát okozott és okoz az, ahogy a parlament ezzel foglalkozik. Azt hiszem, hogy az ön javaslatai világossá is teszik, és egyszerűsítik is az eljárásainkat. Ezt meg kell vitatnom a frakcióm koordinátoraival, hogy a véleményüket kikérjem, különös tekintettel azokra a bizottságokra, amelyeknek amelyek a jogalkotás terhét viselik, és több tapasztalatuk van ebben a problémakörben nálam. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan egy kicsit rövidre fogtam a bemutatómat, hogyha senki más nem akar hozzászólni, akkor most elmondom, hogy lesz majd egy határidő a módosításokhoz, és részletesebben is, részletes a módosításokat is tettnek. Gerrero úr, köszönöm, elnök úr, amit most javasol, egy kicsit aggaszt engem. Azt mondta, hogy tömör, összegző jellegű volt ez a bemutatója. Te jó Isten, mire számíthatunk még, hogyha a részleteket is megkapjuk? Meg kell mondanom, hogy önök olaszok képesek a főúton is, és a mellékutakon is jól navigálni. A spanyoloknál a delegált eseteknél a kormány a delegációt ad a jogalkotásra, de nagyon világos ilyenkor a felhatalmazás, és megfelelő felülvizsgálat ellenőrzés is van, hogy a kormány számára illetve a parlament delegálja a jogalkotást a kormánynak, de ilyenkor fel, szigorúan felülvizsgálja azt. A, az Európai Parlamentnél bizonyos hatalommal járnak ezek a delegált aktusok. És ez az új jelentésben is látszik, hogy a, a megfelelő eljárásokra van szükség annak biztosítására, hogy ezeket a felhatalmazásokat megfelelőképpen használják. Ami a végrehajtási aktusokat illető a parlament szerepe teljesen sokkal homályosabb, egyáltalán nem világos. És sokkal gyengébbek azok a döntések, amelyeket a parlament meghozhat. Bizonyos mértékig ezek attól függnek, hogy a, a, az Európai Bizottság mennyire hajlandó odafigyelni arra, amit a parlament mond és hogy mennyire hajlamos helyt adni a felülvizsgálati kéréseinek a delegált aktusokkal kapcsolatban. Ma délután fog beszélni itt Morero úrral, és általánosságban ő egyetért Cassini úr javaslataival. Azonban az eljárást szeretné egyszerűsíteni azt mondta, hogy majd e, e, ennek érdekében módosításokat fog e, javasolni. Úgy látom, más nem kér, kér szót, mondja az elnök. E, azt válaszom, hogy igen. Vannak nehézségek az olasz törvények miatt, az olasz jog miatt, ezzel tisztában vagyok. A mi alkotmányunkban a jogalkotási hatalom a parlamenté, de bizonyos kivételes esetekben a végrehajtó hatalom is élhet ezzel. Delegálni lehet ezt a hatáskört számára. Megfelelő törvények értelmében illetve a kormány is hozhat olyan rendeleket, amelyek azonnal hatályosulnak sürgős esetekben. illetve bizonyos módosítások néhány hónapon belül hatályba léphetnek. De azt hiszem, hogy ez hasonló más országokban is. A Lisszaboni szerződésben azonban ettől eltérő az eljárás. Ez szerint a delegált aktus nem jogalkotási aktus, a bizottság nem jogalkotási aktust is elfogadhat. Tehát ez így van definiálva. Nem jogalkotási aktusként van definiálva, amely általános és absztrakt jellegű. amely eltér a végrehajtási aktustól, de ami a lényeg, az, hogy itt mi, miről van szó, és a, és a 290-es cikk világosan kimondja, hogy a jogi aktus világosan meghatározza a feltételeket, vagyis vagy a parlament, vagy a tanács dönthet, hogy arról, hogy ezt a, a hatalmat, ezt a hatáskört átadja a bizottságnak. És ez akkor lép hatályba, hogyha a tanács vagy a parlament ne, nem él ellenvetéssel. Az alapjogi aktis esetében tehát hatáskör delegál a bizottságnak, hogy valamilyen általános absztrakt javaslattal álljon elő, de mindig van egy határidő, ameddig a parlament ö, ellenvetéssel élhet. És mivel ez a hatáskör a parlamenté, az illetékes bizottságoknak ezt figyelniük kell, és hát innen adódik a bonyodalom. A második rendelkezés teljesen világos. A delegált aktust tovább küldik az illetékes bizottságnak, és hogyha azok elfogadják, akkor semmit nem kell tenniük. Ha akarják, akkor ellenvetéssel élhetnek. És akkor le van írva, hogy mi történik, hogyha ellenvetéssel élnek. A plenáris dönthet úgy, ahogy akar. De reméljük, hogy ez sem kerül túl sok időben, és ugyan ez a helyzet a végrehajtási aktusok esetében is. A, ezek sem jogi aktusok, nem jogalkotási aktusok, és itt általános végrehajtási szabályokról van szó. A maga megnevezési az, hogy végrehajtási aktus, és az átmeneti rendszer okozza a bonyodalmat. Tehát, hogy ezt a két eljárást hogyan tudjuk alkalmazni a végrehajtási és a delegált aktusok esetében, hogyha az 50 és az 51-es cikk alkalmazandó a helyzetre. Tehát ez okozza a bonyodalmat, amin érdemes elgondolkodni, minden esetre az írásos anyagot anyag rendelkezésre áll. Január 26-a 12 óra a módosítások beadásának határideje, és február 28-án fogjuk megvitatni. Egyetértenek ezzel? Úgy látom senkinek nincs ellenvetése, úgyhogy akkor így fogunk cselekedni. Következik a hatos napi rendi pont. Ez más kérdés. és itt az alelnök kök megválasztásáról szóló rendelkezéseinek esetleges módosítása a téma. Itt véleményem szerint egyszerűbb a helyzet. Kértem itt egy véleményt azokra az esetekre, amelyekben az alelnököket másoknak kell leváltania. Itt egyetlen egy szeméről, ha egyetlen egy szeméről van szó, akkor igazából ezt készfeltartással is meg lehet szavazni. Ez volt a felmerült kérdés, és igennel válaszoltunk. Tehát hogyha az összes alelnököt készfeltartással meg lehet választani, akkor egyetlenet is meg lehet választani készfeltartással. Tehát ezt a véleményt már leadtuk. De ugyanebben a dokumentumban azért úgy döntöttünk, hogy még alaposabban is megvizsgáljuk ezt a kérdést, és a véleményünket is nyilatkoznunk kell ehhez. Amennyiben több alelnök megválasztásáról van szó. Itt a kérdés egy kicsit bonyolultabb, hiszen itt eh, a rangsor is szerepet játszik. A jelenlegi házszabályunkban az van, hogy a rangsor úgy néz ki, hogy elvileg ez egyen, egyszerű. Tehát, hogyha négy poszt szabadul fel, és négy jelölt van, akkor a dolog tisztázott. És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy lehet-e készfeltartással szavazni. A házszabály azt mondja, hogy elvileg igen, az elnök dönthet, hogy most kártyás szavazás van, vagy készfeltartás. És általában az van, hogy a rangsornál pedig szavazással döntenek erről. Tehát meg is változtathatjuk itt az eljárási szabályzatot, kijelenthetjük, hogy a választás lehet, történhet kész fenntartással, azonban a rangsorról viszont kártyával kell szavazni. Tehát akkor még egyszer. Megismétlem, megszavazni lehet valakit készfeltartásra, viszont a rangsorról titkosan szavazunk. Hogyha ezt meg akarjuk változtatni, akkor el kell mondanunk, hogy miért. Tehát ebben a kérdésben kell dönteni, hogy mi történjen. Tehát itt az alelnökök választásának a modalitásáról kell döntenünk. Tehát, hogyha csak egy szavazás van. Általában a leadott szavazatok 5-6 százalékot képviselnek az össz arányban, Tehát itt az adminisztráció azt mondja, hogy ne legyen feltétlenül egy minimális szavazási szám. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a munkadokumentumot is. Itt a kettes pontra koncentrálnék. Itt egy nagyon érdekes kérdés merül fel, hogy hogyan oldjuk meg az eljárási szabályzat problematikáját. Tehát, ha csak annyi jelölt van, mint amennyit meg kell szavazni, ez az alelnökökre és a kvesztorokra vonatkozik. Ebben az esetben a szavazás történhet készfeltartással. De hogyha az elnök úgy dönt, hogy szavaztat, akkor joga. Ez egy nagyon politikai dolog. Tehát meg lehet egy kvórumot is állapítani, mondjuk egy 40%-ot, akkor viszont kártyával, titkos szavazással kell szavazni. De mondjuk, hogyha egy frakció úgy reagál, hogy akkor viszont mi is megnevezünk egy jelöltet, akkor bonyolul a hely, bonyolultabbá válik a helyzet. És ez is egy nagyon érdekes kérdés. Az ön javaslata azért sármos, mert nem ezen a minimális számon nyugszik, hanem javasol egy olyan dolgot, hogy a tulajdonképpeni választás közfelkiáltással, készfeltartással történik, a rangsorról történő szavazás, viszont titkosa. Itt ez az opció szerintem jó és értelmes. A 2B esetében kicsit bonyolultabb a szöveg, és nem vagyok itt a válaszsal elégedett, hiszen itt nem csak az alelnökről van szó, hanem a kvesztorokról is. Az összes olyan választásról van szó, ahol több jelölt közül kell választani. És az eljárási szabályzásban az van, hogy az első forduló abszolút többség, második forduló abszolút többség, a harmadik fordulóban dönthet az egyszerű többség. És így az eljárási szabályzat értékel. Hogyha több jelölt van, akkor az az ajánlatos, hogy nagy többséggel válasszák meg a jelölteket. A valóság úgy néz ki, hogy az első és a második fordulóban néhányakat megválasztanak, és a harmadik fordulóban igazából már csak egy második forduló, és itt is az abszolút többséget kapott jelölt győz. De nincsen olyan előírás, hogy egy bizonyos számú embert kell megválasztani. És itt két javaslat az eljárási szabályzatban egymás ellen van. Ezek itt ki oltják egymást. És ami itt a dokumentumban áll, hogy a képviselők csak egyszer választhatnak. Hiszen itt az adminisztráció bemutatta a klasszikus esetet, tehát hogyha itt kevesebb, mint 50 százalékra lehetett szavazni az elsőben. A következőben 4,6 százalék, ez kevesebb, mint 50. Éppen ezért az átlag képviselő úgy viselkedik, hogy az első két fordulóban senkit nem választanak meg, és minden a harmadikban történik. Nézzék meg a papírt, tehát az elsőben hármat választottak, a második fordulóban senki sem választottak meg, és itt az összes többit a harmadik alkalommal választották meg. És a kérdés az, hogy ezt a questoroknál hogyan lássuk. A két nagy frakcióban megnéztem a hagyományt. És uh, itt az a szabály, hogy az első két fordulóban a szavazatok 50%-át fel kell használni. A kisebb frakciókban kvóták vannak, és a többiben, például az írben van ez az úgynevezett single transferable vote, tehát egy átvihető szavazat. Ez azt jelenti, hogy minden jelölt kaphat szavazatot, tehát az összes jelöltről születik döntés. Tehát amit a parlament, amivel a parlament most rendelkezik, az egy a szabálytól idegen dolog. És ezen gondolkozzunk el. Hiszen itt van a fél éves áttekintés, tehát a dolognak jelentősége nincsen. Itt már nem fogunk változtatni, de hogyha mondjuk több mint 15 jelöltünk van, de mondjuk 14 jelöltnél is, hogyha titkosan szavazunk a rangsorról, akkor ugyanezek a mechanizmusok érvényesek. Felmerül a kérdés, hogy nem lenne jobb a frakciók megoldására hagyatkozni, hogy egy bizonyos számú szavazatot fel kell használni, és akkor én pedig arra hajlanék, hogy a két nagy frakció megoldását alkalmazom. Tehát legalábbis a felét ki kell pipálni, hogy érvényes legyen a szavazólista. Igazából nincsen nagy nyomás a vállunkon, de érdekelne majd egy eszmecsere erről a dologról, tehát így mindenki elgondolkozhat azon, hogy a 2B-vel mi is legyen. Tehát esetleg valami más csinálhatnánk ebből, mint ami az adminisztráció válaszában áll. A 2A szerintem nem igazán megváltoztatandó lényegében. Köszönöm szépen. Sì, la, io ho presentato un documento. Igen. Én mutattam be a munkadokumentumot, hogy egy vitát tartsunk, de azért pontosítani is kell valamit. Szükséges megváltoztatni az, ügy, az erejelzsi szabályzatot, vagy nem? Ha igen, akkor megállapítunk egy dátumot, és akkor egy részletes jelentést mutatok be. De hogyha nem akarjuk megváltoztatni az eljárási szabályzatot, akkor nem változik meg. És Wieland kolléga felszólalt, és szerintem ő szívesen megváltoztatna az eljárási szabályzatot. Nem tudom, a többiek szeretnének-e nyilatkozni ehhez? Igen, vannak jelentkezők. Dafur. Egyetértek, hogy meg kellene változtatni az eljárási szabályzatot két tekintetben. Az első a közfelkiáltás kérdése. Úgy gondolom, hogy anakronisztikus szavazási formánk van. A normális gyakorlat a titkos szavazás lenne. Így mindenki jelezheti, hogy egyetért, nem ért egyet, vagy tartózkodik. És szerintem ez lenne a megfelelő. Hiszen ez a rutin eljárás része. A demokratikus jogalkotásban. Erről, hogy mondjam, hogy a saját reakcióm az volt, amikor közfelkiáltással kellett szavaznom, akkor szerintem ez eléggé, nem tudom, nekem kínos. És mivel megvan az elektronikus rendszer, Szerintem ez nem probléma többé. Hogy titkosan szavazzunk. És ez legyen az egyetlen szavazási forma. És ez megoldhatná esetleg az elnökség problémáját. Ami pedig a rendszerre vonatkozik, a szavazás rendszerére a preferenciám, illetve frakcióm preferenciája az, hogy változtassuk meg az, hogy azt, hogy a szavazatokat össze lehet számítani, és ez lehessen egy ilyen egy átvihető szavazat. Hiszen szerintem tisztességesebb lenne hogyha visszatérhetnénk erre a témára részletesebben is tavasszal. Abbiamo ancora Efner che vuole intervenire. Prego. Efner úr szeretne felszólalni. Köszönöm. Köszönöm a dokumentumot is. Úgy gondolom, Na most akkor sorrendben. Az első ponthoz szólnék hozzá, ami akkor lesz fontos, hogyha a többi pontra is áttérünk, hogy meg akarjuk változtatni az eljárási szabályzatot. Úgy gondolom, hogy a közfelkiáltás legyen szükségmegoldás és ne szabály. Szerintem a parlament jól teszi, hogyha nem közfelkiált. Andrew már elmondta, hogy egy elektronikus szavazás nem hosszabb, mint a közfelkiáltás, de demokratikusabb és emberhez méltóbb. Engem például javasoltak egy posztra, és közfelkiáltással kellett megszavaznom. Nagyon kellemetlen volt, hiszen nekem úgy volt jó, hogy a többség titkosan szavaz meg. És új szabályként ezt be is vezették. És azóta ebbe a pozícióba mindenki titkosan szavaznak meg, és ezzel mindenki boldog. Jó lenne, hogyha ez az egész parlamentre vonatkozna. Tehát, hogyha a frakciók javasolnak jelölteket, akkor az ő funkciójuk a parlament számára is legyen reprezentatív. Éppen ezért javasolnám, hogy mindig titkosan szavazunk a második megjegyzésem. Amennyiben a júniusi értelmezésnél marad a helyzet, hogy néha kivételként közfelkiáltással is szavazhatunk, akkor sürgősen javasolnám, hogy a parlamentnek legyen meg az a lehetősége, hogy eltérjen ettől hogyha okok, okai vannak, tehát mondjuk 40 képviselő ez ellen van, vagy ha egy frakció ez ellen van, úgy gondolom, hogy nem lenne megfelelő állapot, és demokratikusan sem lehetne kifelé képviselni, hogyha parlamentként mondjuk azt látjuk, hogy valakit elfogadunk alelnöknek, amelyet sokan nem, akit sokan nem akarnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ha közfelkiáltást alkalmazunk, és a többség ezt akarja, akkor legyen meg a lehetőség arra is, hogy így szavazunk, és itt lenne egy minősített kisebbség is. Elnök úr, az ön javaslata itt a további, a 2A pontban. Jó javaslatnak tartom, hiszen titkos szavazást javasol, és a 2B-ben pedig hasonlóan látom, mint Wieland kolléga, azzal az egy különbséggel, hogy a megnevezett választási eljárásnál, ahogy Andrew Duffot is értettem, ezt a single transferből vótot kellene előnyben részesíteni, hiszen egy bizonyos számú jelöltet válaszunk, választunk, és ezt így a jelen formában nem tartom demokratikusnak. Hogyha nincs jobb eljárás, akkor rendben van, de van, és akkor szerintem ezzel élnünk is kell. Köszönöm szépen, Gerero úr következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az eljárási szabályzatot ezen a ponton valóban módosítani kellene. Egyelőre ugye a parlament elnöke dönt az alelnökök sorrendjéről, de nem tudom, hogy ez megfelelő-e így. A politikai frakciók javasolják um, az alelnököket, és sok esetben megegyezés is születik a frakciók között, hogy kik legyenek az alelnökök. Én úgy gondolom, hogy uh, az lenne a jobb, hogyha a leadott szavazatok alapján döntenénk el az alelnökök sorrendjét, és nem az elnök döntené ezt el. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz. Akik hozzászóltak, mind abba az irányba fejtették el véleményüket, hogy igenis változtatni kell ezen a ponton az eljárási szabályzaton volt egy olyan radikális megoldás, amely azt mondta, hogy minden szavazásnak titkos szavazásnak kell lennie, és voltak ennél árnyaltabb, bonyolultabb megoldások is. Az is elhangzott, hogy talán egy minimális szintet meg kellene határozni a jelöltek számának tekintetében. Mindenképpen elkészítem majd a részletes dokumentumot, és akkor ezzel kapcsolatban be lehet nyújtani a módosító indítványokat. Alapjában véve nem olyan bonyolult ez az egész rendszer, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek a javaslatát figyelembe kell venni, figyelembe lehet venni. Tehát nem olyan bonyolult ez a kérdés, nem kell erről szerintem nagyon sokat elmélkednünk. Talán februárban már vissza is térhetnénk erre, amikorra is elkészül már a konkrét jelentés. Akkor nézzük a hetes napirendi pontot. Itt az előadónk Andrew Duff, itt az eljárási szabályzat 196. cikkének módosításáról van szó. Magát a módosítást egyébként a 12. cikk teszi lehetővé. A javaslat arról szól, hogy a parlamenti szakbizottságokban is legyen kötelező a név szerinti szavazás bármilyen jogalkotási esetben. Tehát itt a végszavazásokról van szó, és a javaslat értelmében minden egyes végszavazásnál név szerinti szavazásra kerülne sor, Darfurnak megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű előrelépés lenne, hiszen hát demokratikusan szeretne eljárni ez a parlament, és átláthatóan szeretnénk dolgozni. Minden egyes jogalkotási szövegnél tehát Minden egyes jogalkotási jelentés esetében a záró szavazásnak név szerint kell történnie. A szakbizottságok is végeznek jogalkotási feladatokat, ezért a szakbizottságoknál is fontos lenne ez a kitétel. Mostanában az első olvasatos megállapodásokra törekszünk, és az alapvető jogalkotási munka szakbizottsági szavazások során dől el. Tehát amennyiben ez a szakbizottságokat érinti, ez a jogalkotási záró szavazás, akkor is népszerinti szavazásnak kellene történnie. meg kell néznünk, hogy az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot milyen módon tudjuk maximálisan biztosítani, és véleményem szerint ehhez a jogalkotási jelentések záró szavazásának név szerint kellene történnie. Méghozzá a jogalkotási eljárás bármely szakaszában. Úgyhogy még egyszer mondom, a jogalkotási jelentés esetében minden záró szavazásnak név szerinti szavazásnak kellene lennie, és az eredményt pedig az ülési jegyzőkönyvében rögzíteni kell, mint ahogy az a plenáris ülésen történik. Ami az eljárási szabályzat ilyen jellegű változtatását illeti, én készítettem el az első szövegtervezetet, és úgy véltem, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy ezt megtegyük, az az, hogy a 166-os cikket is bevesszük a szövegbe, illetve a 167. cikk második bekezdését. A 196. cikk értelmében így megtehetnénk a 196. cikk módosítását. a 195. cikket pedig ki kellene egészíteni egy bekezdéssel, amely kimondaná, amely, amely kimondaná, hogy minden jogalkotási esetben a jogalkotási eljárás bármely szakaszában név szerint kell történnie a szavazásnak. Ezt a szövegjavaslatot egy külön dokumentumban el is juttattam mindenkihez, tehát a 195. cikkhez kívánom ezt a módosítást benyújtani a saját szövegemhez képest úgy gondolom, hogy ennyit kell elmondanom erről a témáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy nyúri a szó. Köszönöm, Andrew. Hát én úgy vélem, hogy fontos, hogy most kimondjam, hogy kivételesen egyetértek veled. Ilyen is történhet, igenis egyetértek veled. Az elmúlt két és fél évben, hogyha megnéztem a szavazó listákat, hát mindig ott volt, hogy név szerinti szavazás, rév szerinti szavazás, rendkívül triviális módosítások mellett, és aztán az szavazásnál meg nem volt név szerinti szavazás. És sokszor, amikor valóban jogalkotási zárószavazásról volt szó, akkor tényleg fontos lett volna, hogy név szerinti szavazás legyen, hiszen a szavazóknak joguk van tudni, hogy mi hogyan szavaztunk a zárószavazás során. Hefner úr. Igen. Szerepet cseréltem Egnyú úrral ma. Általában engem mindig meggyőz, amit Andrew Duff javasol. Ma nem történt ez. Nem látom, hogy miért, legalábbis az értelmezésemben ez így alakul, tehát a szakbizottság miért szavazzon le írásban, eh, vagy név szerint. Igazából a plénumon sincs ilyen előírás. Tehát ezt szerintem néha lehet alkalmazni, de nem lehet elfként előírni. Nagyon furcsa dolgot látok, hogy ez az anyag összevág azzal, ami a Gerrero jelentésben van, és pedig az első olvasati megállapodásoknál legyenek meg, legyen meg annak a lehetősége, hogy a parlament akár módosítóknál is szavaz, és hogy csökkentsük a név szerinti szavazást, hogyha Andrew Duff azt írja, hogyha jogalkotás lavaslatról minden szakbizottságban név szerint kell szavazni, tehát szerintem egy bizottságban nagyon gyakorlatias lehet a döntés hozatal. Lehet név szerinti szavazás, de én azért egy szakbizottsági tanácskozást nem zárnék le ezzel így. Szerintem nem lenne észszerű, hogyha ezzel az eszközzel élnénk. Hiszen így a parlament jogalkotását sem közvetítenénk transzparens módon. Nem vagyok meggyőzve, de van még időnk. Köszönöm szépen. Mondja Drucces úr. Igen, elhangzottak a pro és kontra érvek, és fontos kérdésről van szó, nem szabad ezt elhanyagolni. Amikor ezzel a kérdéssel kezdtünk foglalkozni, akkor talán úgy tűnt, hogy ez egy egyszerű kis feladat lesz, de hát nagyon sok érvet felvetettek azóta, úgyhogy látjuk, hogy ez mégsem annyira egyszerű. Szeretném elmondani azt, amit az előttem szólók már elmondtak, azt, hogy van még időnk, hogy megvitassuk ezt a témát. Mi a frakción belül a következő hetekben szeretnénk erről lefolytatni egy vitát, és utána visszatérek majd a frakcióm általános véleményével. Köszönöm. Guerrero úr, köszönöm szépen. Hát nem vagyok benne biztos, hogy Hefner urat jól értettem. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha a tanácssal már megegyeztünk, akkor a bizottságnak meg kell majd szavaznia ezt a megállapodást de nem feltétlenül név szerint. Dafur válaszolna erre a felvetett kérdésre? Mint ahogy az imént elmondta, van még idő arra, hogy frakció szinten megvitassuk ezt, sőt ez nagyon fontos, hogy mindenki ezt megvitassa, és lássuk, hogy ki hogyan vélekedik erről, mi se fogjuk tenni a mi frakciónkban. Az átláthatósági nyilvántartás is foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek még nem megfelelően átláthatóak, és a, nagyon sok kollégával úgy véltük, hogy az egész parlamentnek általánosságban kell nyitottabbá és átláthatóbbá válnia. Tehát a lehetőleg nyitottabb megoldásokat szeretnénk alkalmazni a különböző döntéshozatali eljárásokban. Így nyilvánosan is elszámoltathatóak leszünk azért meglepő lenne számomra, hogyha bizonyos frakciók nem osztanák ezt a véleményemet általánosságban. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha név szerinti szavazás lenne a szakbizottságban is, és ehhez egyelőre a résztvevő kollégák egynegyedének kérése szükséges, és szerintem az eléggé nehézkes eljárás. Ezt kellene valahogy egy szabályba lefektetni. Jó lenne, hogyha lenne egy olyan általános irányvonal, ami mellett mozoghatunk. Jó lenne azért mégis a mostani parlament számára valamilyen modernebb megoldást kidolgozni. Köszönöm. Rendben van, akkor közeledünk a napirendi pont lezárásához. Január 26-a lesz a módosítók benyújtásának határideje, a szavazásra február 28-án kerül sor. Tefur! Több kolléga is elmondta, hogy szeretnék ezt frakciós szinten megvizsgálni, úgyhogy jó lenne, hogyha csak februárban foglalkoznánk ezzel újra, így a koordinátoroknak és a frakcióknak is elég idejük lesz. Jó, szerintem ez nem okoz problémát, akkor majd februárban megbeszéljük, hogy pontosan mikor lesz az a következő ülés, amikor megvitatjuk ezt a vitát. Akkor mondjuk legyen február 28-a a módosítók benyújtásának a határideje, és akkor a következő ülésünkön fogunk erről szavazni. Még nincsen 18 óra 30, amikor az Ekonnal találkozunk, úgyhogy fel fogjuk függeszteni az ülést körülbelül egy órára. Mindenkit arra kérek majd, hogy 18.30-kor pontosan térjen vissza, és remélem, hogy sokan itt leszünk. A mi következő ülésünk január 25-én lesz 15-től 18.30-ig, illetve január 26-án 9-től 12.30-ig és lesz egy különleges ülésünk is január 9-én 15-től 18.30-ig. Még meg kell néznünk, hogy milyen napi rendet fogunk elkészíteni erre az ülésre a bizottság vezetőit, illetve a tanácsi elnökséget is megkeressük majd ezzel az üléssel kapcsolatban. Meglátjuk, hogy pontosan miről tudunk majd tárgyalni. Az nagyon jó lenne, hogyha a három koordinátor ott lenne, akik valószínűleg majd az elnökök értekezetétől egy viszonylag szigorú mandátumot kapnak akkor maradjon a január 9-i dátum, akkor találkozunk legközelebb, utána megnézzük majd, hogy hogyan haladnak előre a dolgok, tudunk még üléseket törölni, újakat meghatározni, úgyhogy most akkor 18.30-kor találkozunk.